hiányzik az Európai Bizottság munkaprogramjának bemutatása 2016-os évre vonatkozóan. Szeretnék már az elején utalni arra, hogy ennél a napirendi pannál nincs spontán felszólalási szakasz, és kékkártyás kérdés sem lehet feltenni. Így megállapodtunk a frakciókkal, hogy frakcióként csak egy hozzászólás hangzik el. Először az Európai Bizottság első alelnöke, Franz Timmermans úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr! Éppen tíz évvel ezelőtt Londonban 52-en haltak meg, és több százan megsebesültek. Egy rettenetes terrorista támadás nyomán. Élénken emlékszem azokra a napokra, emlékszem a szolidaritás felkiáltására Londonban, Nagy-Britanniában világszerte, és különösen az Európai Unióban volt érzékelhető a szolidaritás. Azért mondom el beszédem elején ezt ma, mert úgy hiszem, hogy mi európaiak, független attól, hogy hogyan látjuk az európai integráció kérdését, az európai együttműködés ügyét. Abban a pillanatban a közös sors érzése ragadott el bennünket, mert bármit is csinálunk jó vagy rosszul, egy kötelességünk közös, az, hogy harcoljunk az állampolgáraink biztonságájáért. Közös kötelességünk az, hogy ezek a barbárok, ezek a torz gondolkodású emberek, nihilisták, ne legyenek olyan helyzetben, hogy vihart arassanak az európai társadalomban. Ez minden nemzet előtt kihívás. Túlmegy a politikán, ez emberi méltóságról szól, közös értékeinkről szól. Ha visszatekintek a elmúlt néhány évre, akkor láthatjuk, hogy Európa nagyon komoly kívásokkal kell szembenézzen. Terrorizmus az egyik, a migrációs válság, a munkahely teremtés, a gazdasági növekedés kihívásai az, hogy szembe kell nézzünk a világgazdaság változásaival, és Európát újra kell pozícionálnunk, ebben. Ott van Görögország problémája. Ezek hátterében kell az Európai Bizottság munkaprogramját kidolgoznunk az idei, meg a következő évre. Hogy mondjak el a 2015-ös évről néhány szót, hogy, hogy áll a munkaprogramunk. Több mint a felét a munkaprogramnak letudhattuk, hála önöknek, az Európai Parlamentnek, a stratégiai beruházási alap július 1 működésbe léphetett. Stratégiai naprendeket állítottunk fel, beruházás, energiaunió, digitális belső piac, migráció, belső biztonság és méltányosabb társasági adórendszer. Azok a fő címek, amelyek a cselekvési tervet jelentették, és amely nagy jogalkotási terhet róttak, és rónak még a jövőre vonatkozóan is a házra. Néhány javaslat még itt van önök előtt, néhány még úton van, például az energiacímkézés, emissziós kereskedelmi jogszabályok jövő hét, a következő héten várhatóak például. Összesen 40 jogalkotási javaslat származik ezekből a már bemutatott stratégiákból. Ez azon 140 javaslatomon túl, amelyek mm, függőben vannak a társjogalkodók előtt. Úgyhogy oszlasszuk szét azt a mítoszt, hogy ez a bizottság nem eléggé ö, dolgozik. Nagy terheket ró persze a jogszabályokatásra is. Ambiciózus kereskedelmi beruházási stratégiákat, a javak és szolgáltatások belső piacát erősítve, aztán van egy a cirkuláris gazdaságot elősegítő csomag, egy cselekvési program, tényleges tőkepiaci unió kifejlesztésére ősszel, és ezt kiegészítjük az első jogaszkati lavaslattal a legégetőbb területeken. És az év vége előtt célunk az, hogy egy átfogó és világosan igényelt EMU csomagot terjesszünk önök elé. A szociális vetület az EMU-n belül, meg szélesebb körben is olyan téma, amely Juncker elnök és számomra is nagyon fontos. Az ifjúsági munkavállalási kezdeményezés gyorsítására 1 milliárd eurót bocsátunk rendelkezésre ebben az évben még. Aktívan dolgozunk egy munkavállalói mobilitási csomag elfogadásán ez év végéig. Aztán a bizottsági testület további vitát folytat a szociális politikák tárgyában rögtön nyár után indítjuk el ezt a folyamatot. Mielőtt a 2016-os évre tekintenék elő, szeretném hangsúlyozni, hogy ugye hárman kell, hogy tangozzanak ebben a dologban, ami furcsa dolog, hiszen mind a három intézmény között megosztik a felelősség e témákban. Ezért tárgyaljuk azt, hogy megújított intézmény közi megállapodás szülesen a jobb jogalkotás érdekében, és az első politikai szintű találkozó Nikó Schmidtel, a elnökség képviseletében, és Guy Verhofstadttal, az önök parlamenti képviselővel a közelgőben zajlik ma Különös tekintettel vagyunk az éves és többéves tervezés, programozás tervezésre, konszolidálására. Konkrét megállapodásokat tünk a parlamenttel és a bizottsággal között, amelyek a keret megállapodást irányozzák elő, amelyet tiszteletben kívánunk tartani, és még, még mind a három intézmény feladatkörét látjuk a szerződések alapján, azért azért dolgozzunk, hogy a közös együttműködésünk eredményesebb, ambiciózusabb eredményeket hozzon, kihívásokra válaszolva, amelyekkel szembe kell nézni Európa. Hagy szóljak most a jövő évre való készületekről röviden. Az első orientációs vita ö, egy hét múlva lesz, szeptemberben pedig számba vesszük az eddig előlépéseket és a eddigi kihívásokat is. Juncker elnök évértékelő beszédet követően Október 27-én indul a, ez a program. Ekközben a bizottság folyamatosan tárgyal majd a parlamenttel, az intézményközi megállapodás alapján, és a tagállamokkal is egyeztetünk az általános ügyek tanácsában. A, egy szándéklevelet küldött, küldünk az évértékelő beszéddel egy időben háznak, tehát szeptemberben majd. Ez mindezek előkészítésére célzott és kiegyensúlyozott munkaprogramra számíthatnak, mely 2016-ra és csak arra az évre koncentrál majd, azon tíz prioritásra alapítva, amelyeket Juncker úr állapított meg, a parlamentre egyeztetve. Stratégiai napirendjeink, amelyeket már bemutattunk és amelyeket még bemutatandók vagyunk, és az év második felében lesznek azok a főkeret, mely alapján koncentrálni kívánunk, hogy arra, amit, amit be, bejelentettünk. Tehát emlékezzenek, hogy ezek azok a sarokpontok, amelyeket már ismertettünk, ennek alapján áll majd a konkrét munkaprogram javaslata. És persze jövőre lesz az MFF időközi áttekintésének éve is, amely nagy kihívás lesz minden intézményünk számára. Erősen kell hangsúlyoznunk a refit gyakorlatát, mert az aki frissítése állandó munkát igényel, és az javaslatok egyes visszavonásával a munkánkat jobban tudjuk koncentrálni a legfontosabb témákra. Pragmatikusak kell legyünk, eredményorientáltak ebben a koncentrált munkarendben. Prioritás, prioritásokat kell meghatározni, rangsorolva, gyorsítva a munkát, megjelölve a legfontosabb témákat. Ebben is remélem együtt tudunk működni a parlamenttel, és így jobb eredményeket tudunk bemutatni a polgárok számára. Összefoglalva, a prioritási rangsor és a tervezés megfelelő keretekbe helyezése elérhetővé teszi azt, hogy a nagy kívásokkal szemben Európa nem a, a probléma része, hanem a megoldás része lesz az emberek szemében. Várom az eheti döntéseket ebben a házban, amelyek nagyon fontosak lesznek az Európai Bizottság tovább gondolkodásának előránzására. Nagyon sok kihívás áll előttünk, nagyon sok eredményt várnak tőlünk az állampolgárok, dolgozunk együtt ezeken. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Következzenek a frakciók nevében felszólalók, a néppárt nevében 5 percben Szája József kap szót. Köszönöm. Elnök úr, alelnök úr, Gyakran mondjuk itt a házban, hogy Európa nehéz időszakot él, történelmének nehéz pillanatait éli. Azt hiszem ezen a héten ezt jogosan mondhatjuk. De mindez még ennél is jobban ugye mutatja, hogy az Európai Unió működésének a hatékonyságára kell odafigyelnünk. A bizottság munkaprogramjának a megvitatása az valami ilyesmi a hatékonyságról szól. És nagyon örülök, hogy a alelnök úr azzal kezdte, hogy egy picit számba vette az eddigi tevékenységeket, így az év derekán legalább látjuk, hogy mi is történt eddig. Azt mondanám, hogy a néppárt nevében meg is erősíthetem, hogy a bizottság jól indult, jól indított. A befektetési csomag és rengeteg más kezdeményezés nagyon erős határozat volt. Mi a parlament szeretnénk segíteni ezt a folyamatot, a munkát ezeken a területeken. És szerintünk ez az energetikus, lendületes kezdés folytatódjon ez lenne a jó. Nagyon sokan félreértelmezték a parlament januári döntését, és úgy gondolták, hogy nem támogatja a parlament a bizottsági munkaprogramot. Általában a választási években nincs erre szükség, mert a tervezés hosszabb folyamatot vesz igénybe. Tulajdonképpen nem arról van szó, hogy mi nem teljesítettük a kötelességünket, de ez az év egyébként egy teljes év, nincsenek választások, tehát teljes mértékben fel is tudunk készülni, és ezt meg is tesszük. Én nem mondom, hogy a felkészülés, az előkészítés tökéletes. Most zajlanak a zajlottak a tárgyalások a parlamentben, és persze mindent meg kell, hogy vitassunk az elmúlt hat hónap eseményeit, illetve előre is kell tekintenünk az elkövetkezendő fél évre, a kompromisszumokra és így tovább. Eléggé feszült és sűrű a helyzet. Nem hozhatjuk meg ugyanazokat a kompromisszumokat. Azonban a parlamentnek ez egy nagyon fontos joga, a kezdeményezés joga ugye nincs meg a parlamentnél, hanem a bizottságnál van. A parlamentnek van egy fontos eszköze, amelyet fel kell, hogy használjon annak érdekében, hogy legalább gondolatokat tudjon a bizottság asztalára letenni, és aztán a bizottság ezeket kövesse, legalábbis a parlament ezt várja el. Ezek közül a gondolatok, javaslatok közül az egyik a módszerre vonatkozik. Nagyon örülök, hogy biztos úr a, említette ezt, a hatékony jogszabályokat, a bürokratikus terhet mi is csökkenteni kívánjuk. Az átültetés, végrehajtás, illetve ö, betartatás esetében gyakran előfordul, hogy nem is kell új jogszabály, hanem a régi meglévő jogszabályokat kellene jobban betartatni, vagy végrehajtani, átültetni. Nem kellene, hogy hiúság kérdése legyen ez, hogy egy új jelentést adjunk valakinek, vagy egy újabb jogszabály szülessen. Nekünk is ezt így kellene tekinteni a parlamentben. Át kéne vizsgálnunk azt, hogy hogyan tudnánk többet tenni a végrehajtás javítása érdekében, és a bizottságnak is ez a feladata. Ezért elmogatjuk a jobb jogszabályozás gyakorlatát. Az is fontos, hogy a delegált és a végrehajtási aktusokhoz igazítsuk a jogszabályokat, hogy ez a Lisszaboni szerződés miatt szükséges, és a Lisszaboni szerződés már elég régóta életben van a tanácsnak és a bizottságnak is bizony rendbe kellene tennie a házatáját. Nekünk is jogunk kellene, hogy legyen ebben a munkában részt venni, mert egyébként az intézmények között állandó harc lesz emiatt. Gyakorlatilag elképzelhetetlen, hát lehetetlen, hogy most, már mostanáig nem tettük ezt meg. Sajnos a bizottság ezt a jogszabályt visszavonta, ezt a javaslatot, Reméljük, hogy a jobb minőségű jogszabályalkotás csomag keretében tehetünk többet a témában. A mi véleményünk szerint a munkahelyek a legfontosabbak, a munkaerőpiac mobil, a mobilitást és a rugalmasságot javítani kell, a fiatalok foglalkoztatását növelni kell. A digitális agenda szintén életbevágó, új munkahelyeket teremt. Az EU-s állampolgárok készségeit javítani kell, munkára, oktatási hozzáférésre van szükség a fiatal generáció számára, és jobb hozzáférésre a munkahelyekhez. A monetáris unió esetében pedig a munkát a meglévő kettes és hatos csomagra kell helyezni. Ellenezzük ennek a két eszköznek a jelenlegi felülvizsgálatát. Azt szeretnénk, hogy ezt a kettőt teljes mértékben végrehajtsák és betartassák a tagállamok a strukturális reformjaikat vigyék végig, reméljük, hogy a munkáról az adóterhek átkerülnek más formák felé. Az adócsalás és adó elkerülés elleni küzdelmet is szeretnénk látni, az Európai Unió költségvetésének pedig a jobb teljesítését szeretnénk látni. Tehát általánosságban ez a véleményünk, és most azt szeretnénk, hogy a parlament kimondja, hogy szót kíván magának, jogot kíván magának ebben a folyamatban. Remélem, hogy ezt meg is kapjuk, és remélem, hogy nagyon sokan ebben a házban támogatni fogják majd azt a közös állásfoglalást, amelyet előkészítettünk. Köszönöm szépen! Köszönöm a Szociáldemokrata frakció nevében Enrique Guerrero Szalom kap szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a bizottság alelnökének most itt két eljárásról van szó. Először is meg kell vizsgálnunk, hogy a bizottságtól mi érkezik a program bemutatása, és másodszorban pedig itt a parlamentben ki kell aknáznunk a lehetőséget, hogy hozzájáruljunk ahhoz a politikai felépéshez, amit a bizottság kíván indítani. Itt nemzetközi megállapodások elemeiről is szó van, de az ilyen megalapodásokon túlmenően is a parlamentnek valóban részt kell vennie a politikai iránymutatásban az Európai Unión belül. Amikor felülvizsgáljuk a bizottság programjának első részét, azt mondhatom, hogy ugye itt van a beruházási program, az FC és a rugalmassági eszköz, a növekedést ösztönző program segítségével sikerült elérni az Európai Unió gazdaságpolitikáját, olyan irányba vezetni, amelyek segíthetnek a gazdasági válság leküzdésében, így a növekedés ösztönzése és a foglalkoztatás ösztönzése ezek. A bizottság egy javaslatot terjesztett be, amely alapvető jelentőségű az adópolitika tárgyában. A bizottság ezen kívül a migráció ügyével is foglalkozik, ambiciózus terveket fogalmazott meg az energiapolitika tárgyában és más területeken is a gazdaságpolitika keretein belül. Rámutatnék arra, hogy létrejött az átláthatóság a bizottságon belül, és azt hiszem ezt kedvezően értékelhetjük. Ami a 2016-os évet illeti, Világos prioritásaink vannak a szociális területen belül, a migráció területén, valamint az adópolitika és a demokrácia kérdéskörében. A szociális területen az Európai Unió összes szakpolitikái esetében fontos, hogy a szociális jegyek megjelenjenek ezeken belül. Itt csak annyit mondhatok, hogy egy olyan szociálpolitikát akarunk, amelyet valóban végre is kell hajtani, és ezen együtt dolgozhatunk. Itt van például a szegénység és a kirekesztés elleni küzdelem, a kollektív szerződések tiszteletben tartása. Az alelnök úr már említette, hogy a mobilitással kapcsolatos jogszabályok esetében a munkavállalók jogait nem szabad csökkenteni. Be mutatásra kerül majd egy csomag ezen a területen, és itt szintén a szociális igazságosságot kell kiterjeszteni. Itt nem csupán dokumentumokban kell ezt szerepelni, hanem az egész bizottságnak törekednie kell ennek érvényesítésére. Az adópolitika esetében említhetem például, hogy ahol a nyereség keletkezik, ott kell az adót megfizetni, és összevont társasági adóalap kialakítására van szükség. Ami pedig a bevándorlást illeti, jó lenne, hogyha a bizottság továbbra is felszólítaná a tagállamokat arra, hogy szolidaris módon teljesítsék kötelezettségeiket a bevándorlással kapcsolatosan. Mindenek gyorsan meg kell történni, és gyorsan szükségünk van a javaslatokra, hogy a legális bevándorlás lehessen ösztönözni az unió irányába, és a menedékesek kérdését szolidaris módon meg lehessen oldani. Végezetül a frakciónk azt szeretné, hogyha objektív számadatokkal bíró javaslat jöjjön létre a megfelelő mechanizmus kialakítása tárgyában, hogy az unióban rögzített alapjogok ne sérüljenek. Szükséges a megfelelő koherencia. Ezzel a felhívással fordulunk a bizottság felé. Következő két percben Vicky Ford. Nem, tavaly ugyan helyről példátlan kihívásokra figyelmeztettünk a gazdaság a forrásaink a biztonság szempontjából. Ma Európa jelentős részén nem jobb a helyzet, sőt, több ma rosszabb. Európa váltnak változnia kell, és a folyamatos erőltetése a politikainak nem a megoldás, frakcióm nem támogatja ezt az utat. Hazámban hat évvel ezelőtt még gazdasági válsággal kellett szembenézzünk, ám most több munkahelyünk van, mint valaha, és a leggyorsabban növő gazdaság vagyunk nyugaton. Ez a hosszú távú gazdasági tervnek köszönhető. Európában is a gazdaság kell első helyen járjon, és a versenyképesség az, ami a növekedés és a munkahelyteremtés motorja. Ez az állásfoglás néhány jó a bír. Ugyanakkor az EU nem szabad új jogszabályokat elfogadjon, hanem nézzük meg a kihatásait a munkahelyekre, KKV-kra, gazdaságra. Tehát ugyanakkor a már most levő jogszabályoknak is jobban kell működnie a vállalatok szempontjából, és csökkenteni kell a bürokráciát. Ez a jelentés mindezt támogatja. Azt is elmondtam, hogy minden EU kezdeményezés egy egyszerűbb feladatnak kell megfeleljen, vajon annak, hogy a vállalatok számára könnyebbé vagy nehezebbé teszi az életet. Ez a, az állásfoglalás ezt támogatja. Egy nemzedékkel ezelőtt a politikusok létrehoztak egy belső piacot, hogy egyszerűbbé tegyék a kereskedelmet. Ez jelentés kimondja, hogy ezt a digitális korhoz kell igazítani, a digitális forradalmat alátámasztva és nem aláásva. Támogatom ezt is. És a külső kereskedelmű is gondolnunk kell. Írjuk alá a megállapodást Kanadával, és tárgyaljuk tovább az amerikaiakkal. Több beruházásra van szükség, magánalapokra építve, mert a, a válság a költségvetési forrásokat tovább csak endettek. Nem minden államhitel egyforma értékű, Görögország lettem mondhatjuk, ez strukturális változtatásokra van szükség. A mozgásterünk nagyon kicsi, kevesebb jogszabályra van szükségünk, ám azok, amelyek megszületnek, nagyon jó célzottak kell legyenek ahhoz, hogy támogathatóak legyenek. A frakcióm tehát támogatja önöket abban, hogy a versenyképességet helyezzük a rangsor elejére, és együttműködünk mindenkivel, akik osztják ezt a jövőképet. Köszönöm. Most pedig a liberális frakció nevényben, nevében Sophie Intvert következik. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, valószínűleg mosolyogva fogja majd konstatálni, hogy az állásfoglalásunk úgy nyílik, hogy mi a fontos dolgokról kívánunk szólni, majd ezek után 29 oldalban részletek a fontos dolgok. Én üdvözlöm az Európai Bizottság célkitűzését, vagy a bürokráciát csökkentse ezt, azt hiszem ebben a házban is támogatja a többség. Ez mindig és mindenütt jó ötlet, de nem lehet önmagában cél. És őszintén szólva, lehet, hogy fontos ez, de nem ez a válasz a mai fontos kihívásokra. A menekült válságra nem válasz, az eurózóna válságára nem válasz, és a Schengeni térség szétdarabolására sem válasz, illetve Putyin úr problémájára sem ad ez választ. Rendben van, hogy a bürokráciát csökkenteni kell, de ennél többet kell tennünk. Ne felejtsük el, hogy azért vagyunk ma itt, hogy egy olyan Európai Uniót hozzunk létre, amelyben a jövő generációk élnek. Nem csak rólunk szól ez mindez, illetve a kis véleménykülönbségeinkről, vagy arról, ami minket összeköt, hanem a jövő generációkról. Egy megjegyzés a jobb minőségű jogalkotásról, ami engem illet, ez inkább a folyamatról szól, illetve kellene, hogy szóljon, nem pedig a végeredményről. A végeredmény az a politikai döntés kérdése. Inkább a folyamaton kell javítani, és a bizottságnak bizonyít bőven van tennivalója. Például bevezethetne valódi átláthatóságot és a dokumentumokhoz való hozzáférést. Mert a szép szavak ellenére én úgy látom, hogy a három intézmény, és ezek között itt van a parlament, még mindig nagyon konzervatívan reagál, hogyha arról van szó, hogy nyissa meg a folyamatait a többiek előtt, és legyen átlátható. És egyébként én mindenki nevében szólok, valódi válaszokat, érdemi válaszokat akarunk az írásos parlamenti kérdéseinkre Általában a szokásnak megfelelően, valamilyen normálnak megfelelően kapunk egy választ és pont. Aztán a parlament jogalkotási javaslataira vonatkozóan is várunk reagálni. Biztos úr is elmondta, hogy ezt megkívánják tenni. Egy kicsit furcsa nem, hogy egy állampolgári kezdeményezés, amelyhez egy millió aláírásra van szükség, arra kötelezi a bizottságot, hogy reagáljon, de itt ez az Európai Parlament, amelyet 170 millió szavazó választott meg, gyakorlatilag figyelmen kívül hagyható. Végül pedig az Európai Bizottság sokkal jobban kell, hogy teljesítsen és teljesíthet is az értékelés terén. Nos, mik a fontos dolgok? Az eurótérség állapotának javítása. Itt a kormányzásról is szó van az irányításról, az ötelnök javaslatánál sokkal tovább kell mennünk, nem csak Görögországról van itt szó a parlamentet is be kell vonni a munkába, és kerüljük el azt, hogy a Schengeni térséget szétbontják, illetve hogy a szabad mozgást akadályozzák. És egy utolsó mondatot engedjen meg nekem, elnök úr. Ez a ház már régóta kérte azt, hogy az alapjogi karta második cikkét tartsák be és erre kapcsolat, ezzel kapcsolatban legyenek javaslatok a bizottság részéről. Köszönöm szépen. Most pedig a GUE nevében Züber asszony következik két percre. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Ebben a nehéz pillanatban, amikor számos uniós ország válságot él meg, és nagyon sok ember élete kerül veszélybe, illetve a jövő is veszélybe kerül sok országban. Sürgető szükség van politikai cselekvésre az unió részéről. Frakciónk szerint itt igazából a nagy tőkepiaci szereplők nyomás alatt álltunk mindez ideig, az államadóság egyfajta ürügy a megszorítási intézkedések folytatására, újra kell tárgyalni az államadóságot, át kell ezt strukturálni, hogy megfelelő, fenntartható államadóság szintek alakuljanak ki olyan adósságokra van szükség, amelyek visszafizethetők, törleszthetők. Vissza kell vonni a stabilitási paktumot ezen kívül a gazdaságirányítási jogszabályokat is, és olyan adópolitikát kell kialakítani az országokban, amelyek megfelelnek egyéni igényeiknek. A stabilitási és növekedési paktumot egy másik paktummal kell felváltani, amely a foglalkoztatást favorizálja. Fontos egy kormányközi konferencia létrejötte is, amely ö, újra tárgyalni ezeket a kérdéseket fontos az LKB statútumának és mandátumának újra tárgyalása, hogy azonos jogok jöjjenek létre, és ezen intézménye a tagállamok politikai demokratikus ellenőrzés alatt működjön. Fontos a tagállamoknak visszaadni a döntéshozatali hatás kört a fontos döntésekben, illetően például a monetáris politika. Fontos a bankunióval kapcsolatos jogszabályok visszavonása és demokratikus ellenőrzés gyakorlása a bankrendszer felett ugyanis a bankok nem a munkavállalók és a polgárok érdekeit szolgálják, aki úgy véli, hogy a politika csak a gazdasági érdekeket szolgálja, az továbbra is ezen logikán belül fog maradni. Ezek tehát a követeléseink. Elnök. Köszönöm szépen, most két és fél percben a zöld frakciók nevében Eckhout kollégája szó. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm biztos úr a bevezetőjét. Úgy gondolom, egy pontban egyetérthetünk mindannyian ebben a házban, Európa nagy dolgokban, nagy kell legyen kicsi a kis dolgokban. A vita persze alapfokról folyik, mit nevezünk nagynak és mit kicsinek. Ez pedig politika vita tárgya kell legyen, politikai döntés tárgya. Ne bújjunk el a hatástanulmányok, meg a felvizsgálati bizottságok mögött. Ez egy nyílt politikai vitát kell folytatnunk arról, mi az, ami nagy, mi az, ami kicsi, hova akarjuk, hol akarunk Európában előre törni. A mi szempontunkból vizsgálva, ugye nagyon sokat lehet bírálni Európa működését jelen pillanatban, azért, mert nagyon sok szabály jön ki Brüsszelből vajon, vagy azért, mert Görögországban így alakult a helyzet, vajon az, az, az emelkedő munkanélküliség miatt van, vagy az, az egyre szétnyúló egyenlőtlenségek miatt. Szerintem az utóbbiak miatt. Ez a nagy dolog, Európa olyan Európa kell legyen, amely az egyenlőtlenségekkel néz szemben, amely a szociális, a fenntartató Európa akadálya. Ez a lényeg, ez a nagy dolog, ez a nagy kihívás Európa számára. Itt kell egységesek legyünk mindig. Timmermans úr, ön azt mondta, szabadulj meg attól a mitosztól, hogy ez a bizottság nem elég progresszív, nem, nem nagyra törő a jogszabályalkotás tekintetében. Hát ennek valami bizonyítéket is kéne látni, az, eh, akkor lesz ez látható, amikor például előállnak e, e, nagyra törőbb javaslatokkal a körkörös gazdasági csomagban. Meglátjuk, mi lesz ez a nagyra törőbb, mitől lesz ez nagyra törőbb. Sokan szkeptikusak, örömmel meggyőznénk magunkat az ellenkezőjéről, ám lássuk, hogyan lesz ez. A migráció tekintetében a bizottság első lokációs terve jó volt, támogattuk, ám jól tudjuk, hogy ez csak kezdete egy nagyobb vitának, és itt is az Európai Bizottságnak elő kéne állnia megoldásokkal, például a, a munkavállalási migráció legális útjainak javaslásával. Ugyanez az adózással. Az adócsomag nem elég nagyra törő, sokkal átláthatóbbá kéne tenni országokra vonatkozó jelentésekkel kiegészítve. Hasonlóképp az EMU demokratikusabb, szociálisabb módon kéne működjön. Mindezen a témákban ö, szeretnénk kívni önöket, és együtt szeretnénk működni az intézményünk közmegállapodás tárgyában, ám tegyük ezt egyenlőként, és ne bújjunk el bürokrata hatástanulmányok mögé, folytassunk igazi politikai vitát, ahol mind a három intézmény egy szinten van. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló az FDD frakció nevében Dávid Borelli. Köszönöm, elnök úr. Hát nyilvánvaló, hogy azután, ami ezen a héten történt, különösképpen most vasárnap Görögországban nem tekinthetünk semmilyen munkaprogramra ugyanúgy, mint korábban. Vasárnap nagyon fontos dolog történt. Mindenki, mindenki a saját intézményes felelőssége alapján kell, hogy tanuljon ebből. ebből. Aténból nem technikai jel érkezett el hozzánk, ami csak a konkrét témára vonatkozott, hanem ez mindenek felett politikai jelzés. És az európai intézmények közül a legalkalmasabb az Európai Parlament arra, és kötelessége is, hogy az állampolgárok által küldött jelzésből a politikai következtetéseket levonja és például a Juncker tervnek is figyelembe kellene vennie ezeket a tényeket, reagálnia kell a múlt hétre. Tehát a bizottságnak reagálnia kell, és valódi politikai kezdeményezéseket indítania, olyanokat, amelyek hasznosak Európa minden népe számára, különösképpen a legkiszolgáltottabbak számára. Például át lehetne orientálni a Juncker tervet olyan feltételek szerint, amelyek figyelembe veszik, hogy melyek a legnehezebb körülmények között lévő földrajzi térségek. Mi a nemzeti tagállamok felelősségén túl szintén viselünk felelősséget. És a bizottság a politikai kezdeményezést mindig óvatosan használja a jelenben, és figyeljen oda a jövőre is, tekintsen előre, és legyen szolidáris. Az egyes intézkedések a mi véleményünk szerint a következőkre kell, hogy figyeljenek. Magas munkanélküliség, lassú növekedés, nagyon magas államadóság és túlzott bürokrácia, olyan hitelezési rendszer, amely nem veszi figyelembe a családok és a vállalkozások érdekeit, és egy szűklátókörű és nem hatékony bevándorláspolitika, valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelem. Vannak még ezen kívül egyéb rosszak, amelyek mindenütt jelen vannak, a korrupció, az adóelkerülés, a szervezetbűnözés, és ezekre nagyon sürgős európai közösségi szinten reagálni. Tehát ez azt jelenti, hogy az európai intézmények nem engedhetik meg maguknak, hogy még inkább elveszítsék az állampolgárok bizalmát. A bizottság a munkaprogramjával nagyon sokat tehet azért, hogy visszanyerjük a választóink bizalmát és a hitelességünket, akkor, hogyha jól végzi a munkáját a megfelelő felelősséggel. Köszönöm. Köszönöm, Borelli kolléga, azt is, hogy betartotta fel felszólalási időt, az példaértékű. Most pedig két percben az ENF frakció nevében Fontana Lorenzo következik. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Sok dologra gondol az ember ezen vita során, el kell mondanom, hogy az a benyomásom, hogy talán egy év múlva ugyanebben a helyzetben leszünk, vagy akár rosszabban. A gond az, hogy megértsük, hogy a bizottság mit is akar tenni, nem csak a saját jövőjét illetően, hanem Európa jövőjét illetően is, az Unió jövőjét illetően. Én ugyanis nem értem, hogy a bizottság tudatában van-e annak, hogy egyre súlyosabb szakadások következnek be, és itt nem elegendő most már kifesteni egyszerűen a házat, hogy megőrizzük az összeomlástól, teljes átalakításra van szükség az egyes szerződéseket illetően, amelyek nem vezettek prosperitáshoz, ahogyan ezt hangoztatták évtizedekkel ezelőtt, egyes népeket a katasztrófába vezettek. A görög jelzés főleg politikai jellegű volt most vasárnap, én pedig önöknek könyörgök, felhívom önöket, hogy változtassanak a politikájukon. A Juncker terv ugyanis, amelyet a múlt évben bejelentettek, nem elegendő, nem tűnik elegendőnek jelenleg. Itt főleg azt kell velünk megértetni ők önöknek, hogy melyek a fő prioritásaik a bizottságnak, amelyekről esetleg nem ejtenek szót itt van a KKV-k ügye, a hagyományok ügye, az azonosságtudatunk ügye. Azt hiszem, hogy Európa épp azért erős, mert sokféle. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy egy olyan politikai fellépést láttunk gyakran, amely a multinacionálisokra tekint, a nagy bankokra mindent egységesíteni akar, hogy aztán végül számadatokká várjunk, ezt nem fogadjuk el, a népek végül fel fognak lázadni ez ellen. Aztán a médén irányelv leblokkolódott, a TTIP tárgyalások pedig folynak, és ez valószínűleg a nagy multik malmára hajtja a vizet, nem pedig a KKV-knak lesz hasznos, ahogyan jelenleg tűnhetne. És ami a világ többi részét illeti a felénk fordított tekintetünk, tekintetüket. Nem értem, hogy miért nem tesznek semmit az üldözött keresztény testvéreink érdekében. Homofóbiáról, iszlamofóbiáról beszélünk, nem beszélünk a keresztényfóbiáról, és ami az ISIS-t illeti, az iszlám államot, nagyon fontos, hogy döntő fellépést foganatosítson Európa, hogy ettől a veszélytől a következő években megmentsen minket. Köszönöm. So, bereits erhoben hat sich... Nos, a Krisztina Morvai kap most szót egy percben, parancsoljon asszonyom

Visszaadom a szót a bizottság alelnökének parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy reagáljak a kommentárokra. Először is hadd mondjam el, hogy széleskörű támogatást élvez az a gondolat, hogy szorosan együttműködjünk a bizottság munkaprogramját, illetően amely erősen célzott, és meghatároz politikai rangsort, a vita után. Ugye a politikai rangsort meg kell vitatni, és többségeket kell létrehozni, annak alapján lehet aztán majd meghatározni. Látom a készséget ebben az intézményben is, meg a tanácsban is, meg a bizottságban is, az köz megállapodás sikeres lezárására, lehetőleg az év vége előtt a jobb jogalkotás tárgyában. És persze a jobb jogszabályalkotás nem megoldás válasz minden problémánkra, de nem, nem, nem oldhatja meg önmagában a görög válságot, vagy, vagy Putyin problémáját, ebben egyetértek. Ám a jobb jogszabályalkotás arra jó lehet, hogy megpróbálunk választ adni számtalan európai KKV igényére, akik azt mondják, mikor bármelyik tagámba utazok, mindig azt mondom a KKV vezetőitől, kérem segítsenek a bürokrácia leépítésében, legyen világosabb a szabályrendszer. Segítsen nekünk, kérem, hogy világos jogszabályok jönnek létre, amelyek értelmezhetőek, nem olyanok, amelyeket aztán a tagállamok úgy tekernek, ahogy akarnak, azt tesznek bele, amit akarnak gold plating el. Fontos a kkv számára ez, és ezért fontos a foglalkozatás számára, és ezért fontos a gazdaság növekedés számára és szempontjából. És persze ez nem változtatja meg Európa természetét, ám mindenképpen komoly változást hoz több százezer embernek, aki nap mint nap dolgozik keményen, hogy megéljen ő, családja és a, a, a munkavállalói, ha vannak ilyenek. Fontos lehet ez tehát. Az, ahogy mi jogszabályt alkotunk, az fontos. Több millió európainak. Még akkor is, ha nem is tudják, hogy fontos nekik, attól még fontos lehet, mert az eredménye aztán együtt kell éljenek. És hogy fogalmazzak világosan a hatástanulmányok ügyében, meg a több felügyelet felülvizsgált ügyében. Ez nem, ez nem arról szól, hogy a politikus hatalmát elvennénk, nem ezt akarjuk, hanem jobban tájékoztatott politikusokat hoz létre, és ezzel semmi gondjuk nem lehet. A jobb felügyelet, a jobb hatástanulmány azt jelenti, hogy a politikusok, ha döntenek, jobb információ alapján dönthetnek arról, hogy miről is döntenek. Csak aludnak mondom, ne fordítsák vissza a dolgot. Az, a politikusok hatalma, vagy az, hogy a politikus dönt, nem azt jelenti, hogy ezzel el kéne vetni a hatástanulmányt, vagy a felügyeletet. Meg lehet fordítani az érvet, amit ellenem használt. A bizottság nem arra használja a hatástanulmányok és a felülvizsgált ügyét, hogy megvonja a politikusoktól a hatalmat. Épp ellenkezőleg segíteni akarjuk a politikusokat abban, hogy jobban dönthessenek. És amikor a tagállamokat nézzük, amikor az elemzések vagy a felülvizsgálatok valamilyen konklúzióra vezetnek, és kimondjuk, hogy ez az intézkedés ezért és ezért költségesebb. Ennek ellenére a parlament döntett úgy, hogy nem baj, megéri ez a magasabb költség, mert megvan a politikai haszna ennek. De legalább tudják a politikusok, hogy miről döntenek. Ezzel nem lehet semmi bajuk, és az át, több átláthatóságot én támogatom, Ám mi a két intézmény azért tartjuk fontosnak az, az átláthatóságot, mert ezzel tudjuk bemutatni ügyfeleinknek úgymond, azaz a jogszabályok célzottjainak, hogy ahol mi felelősek vagyunk, a bizottság és a parlament, hol vagyunk mi felelősek, és hol felelős a tagállam. Mert a gold plating továbbra is nagy mértékben folyik. A tagállamok is megtehetik persze, amit akarnak. Ha szigorítanak akarnak jogszabályt, megtehetik, de akkor ne Európát kárhoztassák ezért. Legyenek őszinték. Mondják meg, hogy ezt ők tették bele a jogszabályba. És az intézményközi megállapodás átalakítása segít bennünket abban, hogy létrehozzuk ezt a nagyobb átlatosságot, és ezzel válaszolok Szájer úrnak is, a delegált jogaktusok és a végrehajtó jogaktusok tárgyában. Remélem olyan megállapodás születik, amely nagyobb átláthatóságot teremt a bizottság részéről minden delegált jogaktus tervezetet az internetet teszünk négy hétre hogy mindenki olvashatja a nagyvilágban, mit javasolunk. Az implementáció oktatásokban egy kicsit bonyolultabb a helyzet, mert mondjuk egy, egy, egy termék árának módosítását nem lehet közvitára tenni hosszú időre, tehát ez más jellegű dolog, de mindenképpen arra törekszünk, hogy úgy primer, mint szekunder jogszabályokat mindenképpen köz, a közvelemény elé tárjuk, hogy ezzel elkerüljük a korábbi hibákat, és a, bekapcsoljuk a közvéleményt ebbe a folyamatba. Persze, vannak nagyon fontos égető kérdések, ahol lépni kell, a migráció ilyen. Biztos vagy benne, hogy holnap, amikor az Európai Tanács konklúzióról folyik a vita, Juncker úr visszatér erre majd, a bizottság tartja magát a javaslatához. A parlamenti vitát követően is úgy gondoljuk, hogy jó úton haladunk ezekkel a javaslatokkal. És hadd mondjam el, ha megkérdezik, mi a különbség a legális meg az illegális migráció között, az, aki visszaél a menekült rendszerrel, mert jobban akar élni Európában, az illegális bevándorló. A menedék politika azokat szolgálja, akik az életüket mentve menekülnek. Azt hiszem azért csökken a támogatás a menekült politikában Európában, mert sokan visszaélnek ezzel a rendszerrel. És holott az legyen a cél, hogy visszatérjenek a kibocsátó országokba, hogyha hiteles migrációs és menekültpolitikát akarunk létrehozni, akkor a szabályokat be kell tartani. Az, akinek jár menedék, az megkapja. Sajnos sok esetben a rendszerből kiesnek ezek is. Ugyanakkor, akinek nem jár ilyen kedvezmény, az térjen vissza a hazájába. Ám arra is szükség van, és ez eh, nyilvánvaló a demográfiaknál fogva így, hogy az Európai Uniónak kell legyen lehetősége arra, hogy legális migrációs formákat, csatornákat hozzon létre, hol emberek a nagykövetségen, a hazájukban vízumért, eh, vízumot kérhetnek, hogy Európába jöjjenek, nem a, nem a, a csempészeknek kiszolgáltatva, nem az a, az a veszélye, hogy belefulladnak a földközi tengerbe, hanem válaszolva a munkaerőigényekre Európába jöjjenek jobb megélhetésért. Ilyen értelemben a legális bevándorlás e problémára is megoldás lehet. Végül elnök úr, hadd mondjam el, számomra az a fontos, hogy a két intézmény, a bizottság és a parlament, közel legyen egymáshoz, mert senki sem vitatja annak a célnak a fontosságát, hogy jobb eredményeket kell hoznunk az állampolgárok számára, sok esetben nagyon nagy, földrengető eredmények születnek, ám nagyon gyakran pici eredmények, ám a sok kicsi eredmény hozza a nagyobb növekedést, a munkahelyteremtést, a jobb szociális védelmet, a jobb jövőt. Több százezer fiatal európai számára, akik még ma is munkanélkül van, és ez lehet az a cél, amiért érdemes harcolni. Köszönöm, elnök úr. Ähm, Köszönöm szépen. Timmermans elnök úr, a vita végéig hét állásfoglalás indítványt nyújtottak be, ezzel a